foglaljon helyet, hogy kezdhessük a szavazást. Kérem szépen, hogy az első szavazástól kezdve készítsék ki a szavazókártyájukat, mert már rögtön az elején név szerint fogunk szavazni. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps Voilà, voilà. L'ordre du jour. A napirend szerint, az egyszerűsített eljárás szerint Kosta jelentés következik. Az LK e és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodásról. Most pedig szavazni fogunk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napirend szerint a következő szavazás következik egyszerűsített eljárás. Diana Wallis az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer kodifikált szöveg. Szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napirend szerint a következő szavazás az egyszerűsített eljárás szerint megint csak Wallis asszony a különböző tagállamok tagása, társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és rész, részesedés cseréjére vonatkozó jelentésre szavazunk. Megértem a szavazást, név szerint szavazunk, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A napirend szerint a Potopulos jelentés következik. Az Európai Unió közszolgálati törvényszékének határozatai elleni fellepezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A napirend szerint Belder jelentés következik, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most következik McGuinness jelentés. A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság témájában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Grabowska jelentés mégpedig a civil párbeszéd fejlesztésének perspektívája a Lisszaboni szerződés keretében. Név szerint szavazunk. Bizlió szeretne hozzászólni. We do seem to be having rather a lot... Úgy tűnik, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sok ember van, akinek nem e, működik a szavazógépe, én azt szeretném bejelenteni, hogy mindenre igennel szavaztam, és kérném, hogy egy technikus nézzen meg a berendezésemet. Azonnal küldünk egy technikust, kérem szépen, esetleg addig próbáljon meg valami üres helyet találni, ahol működik a gép. Krabowska jelentés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a Weiler jelentés. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szól. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Guerrero jelentés következik. A közös halászati politika és ökoszisztéma alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a klász jelentés. Minősített többségre van szükség. 292 szavazatra tehát. Most pedig a közös álláspontot vizsgáljuk meg. Az egyes blokkról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a módosított formájában elfogadottnak tekintjük. Következik a közös álláspont megvizsgálása növényvédő szerek forgalomba hozatalával kapcsolatban a Breyer jelentés. Szeretnék utalni arra, hogy a 181-es módosító javaslatot nem engedélyezhetjük, a közös álláspont java, megvizsgálására kerül sor, megint csak minősített többségre van szükség, első blokkról szavazunk, név szerinti szavazással, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most szavazzunk a 6-os cikkről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Akkor most szavazunk a megfelelő részről. A 178-os módosítással kapcsolatban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Most akkor szavazzunk a 169-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a 167 esről szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 181-est nem engedték, így ezzel elfogadjuk a közös álláspontot módosított formájában következik a Klinc jelentés, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi rendelet és közközgatási rendelkezések összehangolása. Nos, a Klinc jelentés következik. Most megvizsgáljuk az irányelvjavaslatot, ez első blokkról szavazunk először is. Mellette ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Most pedig az Európai Bizottság így módosított javaslatáról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most következik az állásfoglalás javaslatról való szavazás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az utolsó szavazás. A jelentéstevőnknek gratulálunk. A napirend szerint a következő szavazás a Kotárdi jelentésről szól, államháztartások és a gazdasági és a monetáris unióban. Három módosító javaslat van, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most szavazásra bocsátom az, a javaslatot, az állásfoglalási javaslatot név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hilton Harris úr szeretne hozzászólni. Präsidentin, ich habe... Elnök asszony, következő kérésem lenne hogyha ünnepülésre kerül sor, akkor mindig eh, kamerát irány, eh, kamera áll itt a sorok között. Nem egyszerű az operatőröknek így dolgozni, hogy itt áll ez a kamera, és a képviselőknek sem egyszerű itt helyet foglalni, hogyha a sorok között kamerát állítanak fel. Kérem, hogy az ülésrendet for, for, módosítsák, hogyha mindenképpen szükséges kamerát felállítani a sorok között. Valamilyen technikailag jobb megoldásra lenne szükség. Elnök, Köszönöm, kedves kollega. E, megkérjük az illetékes hatóságokat, hogy intézkedjenek. Most héten először következik. Köszönöm, elnök asszony. Ügyrendi megjegyzésem lenne. Szeretem volna a szavazatomat elmagyarázni, azonban ön olyan kiválóan e, levezette és ilyen gyorsan végeztünk. Nem érte hozzám a, a dokumentum, úgyhogy két szóbeli magyarázat van nálam a megindítási jelentésekkel kapcsolatban, és szeretném, hogyha ezt megtehetném, ennek azt, hogy nagyra becsülném. Monsieur Hilton Harris! Euh, Harris úr mondja az elnök. Általános szabályként az embernek a nevét, ugye a szavazás előtt kell benyújtani, azonban az ő magyarázatát kivételesen elfogadjuk, ez nem fog problémát okozni. Doyle asszony. Hasonlóképpen szeretném, hogyha ö, ugyanezt rám is alkalmaznák, hiszen az én kérelem is most ö, érkezik. madame. Elnök, nem probléma, Doyle asszony, ezt is elfogadjuk. Tehát tovább lépünk a szavazásmagyarázatra.